chers collègues nous allons euh, reprendre nos travaux. kedves kollégák akkor folytatjuk a munkát. et nous allons passer au point 19. következik a 19. rendi pont a gyűlölet bűncselekmények az európai unióban. Ezek napi gyakorisággal ö, ö, fordulnak elő az EU-ban. A rasszizmus, xenofóbia, előítéletek ö, alapján, vagy például a szexuális orientáció miatt Az Európai Unió feladata pedig a demokrácia és az alapjogok védelme, a diszkrimináció mentesség, az egyenlőség jegyében. Dimitrokopulos úr az állampolgárok egyenlőségének képviseletében jött el hozzánk az ügynökség képviseletében, hogy a konklúziókról számoljon be nekünk. Parancsoljon, uram! Thank you very much, Chair. Ladies and gentlemen, Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim. Nagyon köszönöm a meghívást, hogy a gyűlölet bűncselekményekről beszélhessünk az EU-ban. Az alapjogi ügynökség legutóbbi éves jelentése beszámolása alapján, beszámolója alapján beszámolt arról is, hogy a rasszizmus, xenofóbia, és az ehhez kapcsolódó intoleranciából fakadó bűncselekmények gyakorlatilag az etnikai diszkriminációval együtt, az egészségügyben, a foglalkoztatottság terén, stb. stb. továbbra is jelen van az EU-ban. Olyan adatok alapján állapítottuk ezt meg, amelyet ügynökségünk évek óta gyűjt, a különböző gyűlölet alapú bűncselekményekből a különböző etnikumok és kisebbségekkel szemben. Saját felülvizsgálatainkat használtuk alapul, de csak négy tagállam, Finnország, Hollandia, Svédország és az Egyesült Királyság gyűjti ezeket az adatokat pontosan. 12 tagállam bizonyos adatokat közöl, de vannak olyanok, akiknek még továbbra is javítaniuk kell az ilyen jellegű tevékenységüket. Tekintettel ezen adatokra, és hogy el szeretnénk látni az intézményeket megbízható adatokkal, amelyek támogathatják a bizonyíték alapú reakciót erre. EU szerte szükség van ilyen adatgyűjtésre. minden EU tagállamban interjúkat is készítettünk, 22 ezer roma vett részt ebben, illetve nem roma, aki a közelünkben él, 84 ezer családtaggal a tagállamokban. Az LGBT ö, személyekről is készült leszbikusok ö, és ö, minden más csoport képviselői is ebben a felmérésben. Saját tapasztalataikról számoltak be ezek a személyek. Olyan kisebbségekhez tartozókról van szó, akik valószínűleg áldozataivá válhatnak az ilyen jellegű bűncselekményeknek. Elemzéseink szerint így összehasonlíthatók ezek a statisztikai adatok, és megbízhatóak is. Így a politikai kusok jobban megérthetik a helyzetet, és célzott, hatékony intézkedéseket hozhatnak. Hölgyeim és uraim, bárki áldozatául válhat az ilyen jellegű bűncselekményeknek. Gyakorlatilag ez a jelenség elsősorban a legkiszolgáltatottabb csoportokat érinti társadalmunknak. Nem akarok további adatokat felsorolni, csak néhány példával élni, abból a felmérésből, amelyet készítettünk. Ahogy korábban említettem, a migránsokról, kisebbségekről készült felmérés azt mutatja, hogy minden ötödik roma, illetve szubszaharai, akinek feltették a kérdést, úgy válaszolt, hogy bizony az elmúlt év során komoly fenyegetést kellett, hogy átéljenek. A muzulmánok közül minden tizedik nyilatkozott így. Most jön a következő ö, lépés a felmérés során, hiszen így tudtuk időben felmérni azt, hogy az EU és az egyes nemzetek jogi és politikai intézkedései milyen hatással vannak. Tavaly novemberben jelent meg a zsidó közösségről egy ilyen anyag, minden ötödikük nyilatkozott úgy, hogy egyszerűen azért, mert zsidók ugyanilyen tapasztalatokkal rendelkeztek. Az LGBT személyek hasonlóképpen nyilatkoztak, 35 százalékuk nyilatkozott így. Ezek a számok csak azt mutatják, hogy milyen jellegű bűncselekményekről van szó ezekkel a személyekkel szemben. Ez aggasztó, és fel kell lépnünk ellenük. Nem szabad elfeledkeznünk, hogy a családokat is érintik ezek. Félelmet és bizonytalanságot szülnek. Az emberek etnikai eh, hovatartozása, életstílusa eltérő, de ugyanakkor eh, félnek. Félnek, eh, mert egy bizonyos csoporthoz tartoznak, attól, hogy ha valami bekövetkezett, újra bekövetkezik, és félnek attól, hogy akár a családtagék, akár a barátaik hasonlóképpen járnak. A zsidó közösséghez tartozók fele nyilatkozott így a legutóbbi felmérés során. Konkrét lépéseket kell tenniük annak érdekében, hogy ezt elkerüljék. Erre pedig nem kellene, hogy sor kerüljön szabad, demokratikus és befogadó társadalmakban. Bár azt mondták, hogy félnek attól, hogy ilyen áldozatok lehetnek. 65%-uk félnek attól, hogy olyan jellegű ruházatot vagy bármit viseljenek, ami azonosítaná őket, mint a zsidó közösség tagjait. Nem igazán érzik magukat biztonságban. Körülbelül egy negyedük kerül bizonyos helyeket, mert nem érzik magukat ott biztonságban az LGBT felmérés hasonló eredményre jutott. A válaszolóknak fele fél kéz a kézben járni az azonos nemű partnerével, mert fél attól, hogy megtámadják őket. 50%-uk azt mondta, hogy bizonyos eseményeket elkerülnek, egyszerűen azért, mert attól félnek, hogy esetleg megtámadják őket azért, mert nem heteroszexuálisak. alapjogokat sért az ilyen jellegű bűncselekmény, és nem teszi lehetővé, hogy szabadon és nyíltan viselkedjünk. Ez nem fogadható el az Európai Unióban, a szerződések értelmében, ahol a pluralizmus, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás kell, hogy a nők és férfiak között érvényre jusson. Hölgyeim és uraim, az ilyen jellegű bűncselekmények azt mutatják, hogy az EU-nak és tagállamaiknak hatékonyabb jogi intézkedésekre van szükségük. Az alapjogi ügynökség különösen üdvözli a jelentéstervezetet az Európai Unióban ebben a témában, amely elítéli a rasszista, antiszemita, xenofób, erőszakos cselekedeteket, az etnikai csoportokkal, különböző vallási csoportokkal szemben. Úgy találjuk, hogy a jelentés különböző okokat tár fel, lehet szexuális orientáció, vagy bármi más. Ez nagyon jól mutatja, hogy ezzel kapcsolatban el kell mondanom azt is, hogy a fogyatékkal élők is áldozatai lehetnek ilyen jellegű bűncselekményeknek. Az Európai Unió maga is ratifikálta pedig az ezzel kapcsolatos dokumentumot. Az áldozatok szenvednek teljesen függetlenül attól, hogy hova tartoznak. Ezért a közelmúltban véleményt fogalmaztunk meg a xenofóbia témájában, és úgy nyilatkoztunk, hogy a tagállamoknak külön kell védelmezniük a 21-es cikk értelmében, az alapjogi karta 21. cikke értelmében ezeket az áldozatokat. Az EU ugyan erőteljes jogi keretekkel rendelkezik a gyűlölet bűncselekmények elleni harcban. A felmérés azt mutatja, hogy a kisebbségekhez tartozók nem tudnak erről. Most a következő teendőnk az, hogy azok, akiket a leginkább védenünk kell, tehát akik ezekhez a kisebbségekhez tartoznak, tudjanak arról, hogy léteznek ilyen törvények, illetve hogy a helyszínen hatékonyan alkalmazzák ezeket a jogokat és jogszabályokat. Így lehet igazságot szolgáltatni, és így lehet leginkább biztosítani azt, hogy a rendőrség is tudjon ezekről a bűncselekményekről. Jelentős deficittel állunk szemben, ugyanis ezen a téren a kisebbségekhez tartozók zöme nem jelenti ezeket a cselekményeket a bíróságnak és a rendőrségnek. Legtöbbször azért, mert nem hiszik, hogy bármit változtatna ez a tényeken. A bizalomnak ez a hiánya a bűnüldözéssel szemben aggasztó, mégpedig különösen. Ezért üdvözöljük a december 5-e és 6-ai tanácsi konklúziókat, amelyek értelmében tagállamainknak arra kell ösztönözni a kisebbséghez tartozókat, hogy jelentsék be ezeket a bűncselekményeket, és elősegíti a jó gyakorlatokkal kapcsolatos eszmecserét. 2013. novemberében volt egy konferencia is ebben a témában, áprilisban pedig szemináriumra kerül sor a görög elnökség égisze alatt, ugyanebben a témában, hogy előrelépés történjen ezen a téren. Hölgyeim és uraim, közelednek az európai parlamenti választások. Egyes tagállamokban egyre nagyobb aggályokat tapasztalunk a szélsőséges politikai pártak miatt, akik az, etnik, az etnikai, kulturális és vallási diverzitással szemben lépnek fel. Két tagállam, Görögország és Magyarország volt tanulmány tárgya tavaly ebben a témában. A jelentés arra koncentrál, hogy milyen hatékonyan lehet ebben a két országban fellépni a rasszizmus és a szélsőséges viselkedésekkel szemben. Azt a konklúziót is levonta, hogy az egész EU-ban hogyan lehetne ezt hatékonyan tenni. Itt különböző javaslatokat fogalmaztak meg, stratégiákat az egyes nemzeteknél a rasszizmus ellen, illetve együttműködési lehetőségeket a különböző helyi önkormányzatok, a civil társadalom között továbbképzést, kapacitásépítést annak érdekében, hogy azok a rendőrtisztek, akik ezzel a témával első kézből foglalkoznak, illetve az ügyészek megfelelően tudjanak ezekkel az ötletett esetekkel megbírkozni. Hölgyeim és uraim, egy dolgot még meg szeretnék említeni, amiről gyakorta elfeledkeznek. Itt nem csak a demokrácia, az igazságoság, a szolidaritás és az egyenlőség forog kockán az EU-ban. A tolerancia hiánya a fenntartható növekedést is veszélyezteti, amely a 2020-as stratégia középpontjában áll ahol továbbra is ilyen bűncselekményeket lehet elkövetni, nem lehet a teljes potenciális lehetőségek tárházát kimeríteni. Nagyon köszönöm a figyelmüket. Köszönjük szépen, Dimitra Kopulos úr. Rendkívül érdekes és részletes beszámolót hallottunk. Most a képviselőknek adok szót, Gönc asszony szól először. Köszönöm szépen. Köszönöm a prezentációt. Riasztóak ezek az adatok. annak tudatában, hogy hányan félnek, hányan érzik fenyegetve magukat, érthetőek a heves reakciók. És nagyon sokan számoltak be gyűlölet bűncselekményekről az egyes államokban, és itt látható, hogy jelentős hézag van. Kevesen tettek bejelentést, de látható, hogy nagyon sokan érzik fenyegetve magukat ezekben a helyzetekben. Tehát azt hiszem, hogy ez ismét a mi figyelmünkért kiállt. Korábban is folytattunk már erről vitát, és a parlament volt az, az, az a szervezet, amely úti tervet kért az Európai Uniótól azért, hogy csökkenteni tudjuk az LGBT közösségek körüli feszültségeket, és semmi sem történt ez alatt a ciklus alatt, és azt sem látom, hogy a hátralévő két-három hónapban ez a helyzet megváltozna. A másik kérdés, amit szerettünk volna felvetni, a horizontális irányelv. Tudjuk, hogy ez az ügy már elindult a tanácstól, de nem jutottunk előrébb, van néhány ország, amelyik blokkolja ezt a folyamatot. Remélem, hogy ön tud segíteni a parlamentnek és a libeszak bizottságnak, hogy a bizottságra nyomást gyakoroljon. Az ön adatai erre kiválóan alkalmasak. Ezzel talán növelni lehetne azt a nyomást, amit a bizottságra gyakorolunk, és talán rá tudnánk őket venni, hogy elkészítsenek egy úti tervet és a tanácsban is a horizontális diszkrimináció ellenes irányelv ügyét elő kellene mozdítani. De nagyon fontos az is, amit a politikai következményekről és ennek az egész kérdésnek a politikai kontextusáról mondott. A szélsőjobb pártok közül két példát említett ön, Magyarországot és Görögországot. Itt van két nyíltan fasiszta párt, a Jobbik, illetve az Aranyhajnal. Egyes brit újságokban szerepelt, hogy a jobbik magyar párt vezetője szeretne Nagy-Britanniába utazni, és felmerült az a kérdés, hogy beengedjék-e őt az országba. Ezek fontos jelei annak, hogy valódi veszéllyel van dolgunk. Tehát valaki elutazhat egy másik országba, hogy Európa és az európai értékek ellen folytasson hadjáratot. Ez pedig komoly aggályokat vet fel. Azt hiszem ez mindannyiunk politikai feladata. Fel kell emelnünk a szavunkat, és egyértelműen üzenetet kell közvetítenünk a választás és a választási kampány előtt. Egyértelművé kell tennünk, mik az európai értékek, még akkor is, ha jelenleg egy olyan Európát látunk, ami nem felel meg ezeknek az értékeknek, sőt nagyon messze áll azoktól. De különösen egy ilyen helyzetben fontos, hogy cselekedjünk. Köszönöm szépen, és úgy gondolom, hogy egyfajta együttműködés révén lehetne fokozni a nyomást. Köszönöm. Köszönjük. Gönc asszony, Szipel asszony következik. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Van egy olyan kérdés, amiket mindig felteszem magamnak, amikor látjuk a számokat. A jelentésekből világossá vált, hogy nyilvánvalóan nincsenek megbízható számok az összes tagállamból. Ez természetesen ennek eltérő okai lehetnek. Már az is probléma, hogy az ilyen bűncselekményekkel kapcsolatos számok összegyűjtésének a kritériumai is eltérőek. És hogyha több tagállam egyáltalán nem szolgáltat adatokat, akkor abból kell kiindulnunk, hogy a tényleges számok még magasabbak, mint a rögzítettek és most nem akarok itt spekulálni, de azért megkérdezhetjük, hogy miért nem szolgáltatnak adatokat néhány tagállam, miért nem szolgáltat adatokat. Nem kívánok most arra kitérni, hogy ez milyen szerepet játszott az ön elemzésében és a vizsgálódásaiban. Mi azt láttuk, hogy különösen a válság elején bizonyos jobb és szélső jobb mozgalmak erősödtek, egyre erőszakosabbakká váltak, és újra és újra halljuk a közéleti diskurzus, diskurzusban, hogy ez a válsággal függ össze, és ha vége lesz a válságnak, akkor ez is elmúlik. Ez, ez túlzott leegyszerűsítése a dolgoknak. Ez nem egy természeti csapás, amit most el kell fogadnunk, hogy, hogy bekövetkezett, aztán majd holnap megint sütni fog a nap. Ez itt túl egyszerű. Én fel kell, hogy tegyem azt a kérdést, vannak-e felmérések, össze lehet hasonlítani a tagállamokat azzal összefüggésben, hogy a politikai szereplők, illetve más közéleti intézmények szereplői mennyire bátran lépnek fel az ilyen fejleményekkel szemben nem várhatunk újabb öt évet, amíg megint lesz növekedés, és különösen nehéz időkben rendkívül fontos, hogy az értékeinket és az értékeink stabil voltát fel tudjuk mutatni. Még egy dologra szeretnék kitérni. Hát azt mondta, hogy nem, jelent, nem tesznek feljelentést minden gyűlöletbűncselekménnyel kapcsolatban. Kérdésem az, hogy ez egy ilyen általános érzés, azért nem tesznek feljelentést az emberek, mert azt gondolják, hogy ezt senki nem csinálja, vagy pedig azért, mert a bűnüldöző szervek igazából nem mennek a dolgok után, vagy ha a bűnüldöző hatóság megpróbálja megtalálni a tetteseket, de túl kevés az emberi és az anyagi erőforrás, hogy valóban biztosítani lehessen, hogy a tettes megtalálják. És talán pozitív példákat is fel kellene hoznunk, hogy hogyan lehetne elérni azt, hogy minden egyes gyűlölet bűncselekmény esetében történjen feljelentés. Köszönjük szépen, asszony. Most pedig Klász úré a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Minden gyűlölet bűncselekmény egyel több, mint amennyit megengedhetünk, és mindegyiket meg kell büntetni. Ez minden bűncselekmény típusra igaz. De az a problém, van egy probléma ezekkel a tanulmányokkal. Dimitra Kopolusz úr, az alapjogi ügynökség képviselője is hivatkozott tanulmányra, és az a gond, hogy a baloldali kormányok, baloldali csoportok instrumentalizálják ezeket az adatokat annak érdekében, hogy korlátozzák a szólásszabadságot. A szocialista és a zöld frakció példa lehetne erre, hogyha a, összekeverik a, a, a szólásszabadságot a gyűlöletbeszéd elit, Gönc asszony is említett két eh, pártot, akiket azért nem lehet ebbe a kategóriába sorolni. De beszélünk általában olyan pártokról, amelyek az európai alapjogok, alap, európai értékek ellen lépnek fel. Hát könnyen megkapja az ember ezt a vádat, hogy az európai érdekek ellen lép. Én is megkaptam ezt egyszer, mert bíráltam azt, ahogyan az Európai Unió működik, és az elhibázott bevándorlási politikát bíráltam, amit évtizedek óta követünk Belgiumban és sok EU tagállamban is. Tehát instrumentalizálhatók az az ilyen tanulmányok, az is, mint amit most bemutattak nekünk, ettől én teljes mértékben akarok határolódni, és tiltakozom ez ellen. Egy kérdésem is lenne, Dimitrakopoulos úr. A tettesek, a gyűlölet bűncselekmények tetteseire vonatkozik a kérdésem. Itt van információ, például a 13. oldalon olvashatjuk ebben a brossúrában, és engem ez nagyon érdekelne, hogy a kisebbségi csoportokat is sokszor tekintetjük el gyűlöletcselekmények elkövetőinek. Hogyha antiszemita gyűlölet bűncselekményekre gondolunk, vagy például a homoszexuálisok ellen elkövetetekre, akkor biztos van egyfajta minta. Gyakran azt tapasztalhatjuk, hogy az ilyen bűncselekményeket muzulmánok követik el Nyugat-Európában. Van erről több információja mert én gondolom, hogy itt egy túl széles ívet vontunk, és több problémát elkerülünk. Itt ez egy inconvenient truth, sok ember számára egy kényelmetlen igazság az, hogy Nyugat-Európában muzulmánok követik el jellemzően ezeket a gyűlöletcselekményeket és őket sokszor magukat is a gyűlölet bűncselekménye áldozataként mutatják be, ami persze szintén előfordulhat, de fordítva is, amikor kisebbségekhez tartozó személyek követnek el gyűlölet bűncselekményeket. Je vais passer la parole à monsieur most pedig Bronz úr következik, aztán Gönc asszony. Crime gyűlölet bűncselekmény eredetileg az Egyesült Királyságból származik, nem mintha büszke lennék erre a fajta exportra. Eredetileg az volt a definíciója, hogy az áldozat hovatartozása miatt következett be. Én egy öregedő fehér férfi vagyok, ezért kérdéses, hogyha az én tárcámat lopják el, az vajon rosszabb-e. De általában a többség követi el ezeket a bűncselekményeket a kisebbségek ellen. És ha csak az első néhány másodpercben nem hangzott el valami más, mert én arról lekéstem, akkor erről beszélünk de a, ezeket a bűncselekményeket eh, időnként a kisebbségek is elkövetik eh, a, a többség ellen. Richard Everett eh, példája egy jó eset erre. Ő egy fehér férfi, akit ázsiaiak öltek meg. Valószínűleg nem hallottak önök sem róla. Chris Donald szintén egy fehér férfi, akit Glasgow-ban ázsiaiak öltek meg. Only Grigbit eh, gyakorlatilag lefejezte Londonban egy eh, muszlim eh, kisebbség két tagja. Az Egyesült Királyságban többen esnek ázsiaiak gyűlölet bűncselekménynek minősülő cselekményeinek, és 2011 óta egyre több ilyen történt. Stephen Lawrence esete kivételes volt. A szexuális orientáció miatti eh, támadások az Egyesült Királyságban, illetve Nyugat-Európában nagyon ritkák. Évtizedekkel ezelőtt ezek nem volt annyira ritka. az ideológiai is sokszor meghatározó eleme ezeknek a bűncselekményeknek, és azt hiszem, hogy ez is gyűlölet bűncselekménynek minősíthető. A 2009-es európai választások után tartottunk egy sajtótájékoztatót erről, és, és olyanok támadtak minket emiatt, akiknek David Cameron is egy támogatója rendőrök álltak az útulodalán, de ők csak néztek, nem próbáltak beavatkozni. Ma délelőtt is hallottunk már a, a gyűlölet bűncselekményről és annak a platformjairól. És itt a házban is mondanak olyanokat, mint hogy szélső jobb oldali és ezek is olyan tudatalatti üzenetek, amelyek arra ösztönöznek, hogy ne gondolkozzunk, csak gyűlöljünk másokat. És ez is kiváltója annak az erőszaknak, amelyet el kell ítélnünk, akárki követi azt el, akárki ellen. És a motiváció sem számít. Mindannyiunknak ezt kellene mondanunk. Köszönöm. Sorry, uh, just, just once. Elnézést, csak egy mondatot mondanék Klész úrnak, aki engem is megemlített. Lehet, hogy volt itt egy félreértés. Én egyértelműen nem az EU euroszkeptikusokról beszéltem általában, hanem olyan pártokról, amelyek megkérdőjelezik az Európai Unió alapvető értékeit, amelyeket mi valamennyien osztunk, és ez egy hatalmas különbség. Dimitrakopoulos úr. Megpróbálok minden kérdésre és válaszolni, és néhány észrevételre reagálni. Azzal kezdeném, hogy valóban mi is elismerik, vannak alkotmányos különbségek és definícióbeli különbségek a tagállamok között, és ez megnehezíti azt, hogy összehasonlítható adatokat gyűjtsünk a gyűlölet által indított bűncselekményekkel kapcsolatban. De azért arra számítunk, hogy legalábbis a saját alkotmányos keretein belül, a saját nemzeti jogi keretein belül azért minden tagállam elég adatot gyűjtsön. Amikor megnézzük azt a négy példát, amelyeket én említettem, vagy megnézzünk más országokat, a rendőrség által bejelentett esetek száma jelzi azt, hogy milyen mértékű a probléma. Persze nem jelenti azt, hogy minden ilyen bűncselekmény gyűlölet bűncselekmény, hogyha több tízezer ilyen esetről számolnak be az Egyesült Királyságban, ez nem mind gyűlölet bűncselekmény. Az igazságügyi hatóságok, az ügyészség definiálják, hogy az esetek közül melyik gyűlölet bűncselekmény de a politikusok számára nemzeti és még inkább helyi szinten fontos megérteni a saját kontextusukban, hogy milyen irányba mennek a dolgok különböző közösségekkel kapcsolatban. És azután gyűjtsék össze szisztematikusabb és hatékony módon az eseteket. Ez, ez nagyon fontos lenne. Mi ezen dolgozunk. Tanácsi következtetések alapján, amelyek felszólítanak minket arra, hogy erősítsük az együttműködést a bűnüldöző szervek, a civil társadalom és az önkor, település önkormányzatok között, megpróbáljuk az információcserét megkönnyíteni, és hát majd meglátjuk, hogy tudunk-e egy jobb beszámolói rendszert létrehozni az ilyen gyűlöletbűncselekményekről. Felvetődött a kérdés, hogy a válság hozzájárult-e e, az ilyen típusú bűncselekmények elterjedéséhez. A jelentésünkben erről nem szólunk. Nem látunk e, e, hasonló fellépéseket, például Portugáliában, vagy Spanyolországban, amelyeket szintén nagyon sújtott a válság. A két ország, amiket esett tanulmánynak tekintettük, nos, velük kapcsolatban már az 1990-es években az Európa Tanács és más nemzetközi szervezetek is már megkongatták a vészharangot, azzal kapcsolatban, hogy milyen a kisebbségek helyzete, a, a rasszizmus jelenléte már ekkor felmerült 80-as, 90-es években is. Hogyha megnézzük azt, hogy az államok milyen hatékonyan reagálnak, akkor világos különbséget kell tennünk az államok politikai nyilatkozatok szintjén történő válaszadások között. Persze könnyű azt mondani, hogy az éró tolerancia, ezt a miniszterelnökök, miniszterek kihangsúlyozzák a rasszizmus minden formájával kapcsolatban, de hogyha ez mellett operatív, illetve helyi szinten ez együtt kell, hogy járjon azzal, hogy a helyi önkormányzatok úgy dolgozzanak ezen, hogy annak tényleg hatása legyen. A három fontos felmérésben a, az LGBT, a kisebbséget tartozók, illetve a, a zsidó kisebbségeket, közösségeket vizsgáltuk, és kiderült, hogy igazából nem történik semmi, helyszínten nem történik ilyen, nem dolgoznak a, a jelenség leküzdésén. Sokan már belefáradnak ebbe, vagy elbátortalanodnak, és ezzel foglalkozni kell. A jó gyakorlatok közül többfélét láttunk. Most már két éve működik egy projekt, a bizalomépítés projektje, helyi közösségek, rendőrség között megpróbálnak új formákat találni. Ez a Face in Facts elnevezésű projekt. A zsidó közösségek, LGBT közösségek, és most már újabban a muzulmán közösségek a tárgyai ennek a projektnek, hiszen ahogyan elmondtam az előadásomban is, a gyűlölet bűncselekmény mindenkit érint. Ez egyfajta felhőt hoz létre a társadalmunk egésze fölött. A gyűlölet beszéddel mi külön így nem foglalkozunk, hanem általában a gyűlölet bűncselekménnyel, tehát nem emeljük ki, nem különböztetjük meg a gyűlölet beszédet. A gyűlölet bűncselekmény előítéletektől motivált bűncselekmény, ezt így definiáljuk. Az ilyen bűncselekményt az adott személy bizonyos jellemzői indítatják, vagy motiválják. Az elkövetők, az ilyen bűncselekmények elkövetői most általános bűncselekmény esetén bármelyik közösségből bárki lehet elkövető, aki adott országban él. De az általános bűncselekmény és az előítéletek által motivált bűncselekmény között hát van különbség. A legtöbb elkövető most nem emlékszem pontosan a számokra a tanulmányokból, de vannak kér, feltettünk kérdéseket az elkövetőkre vonatkozóan. És kiderült, hogy ugyanahhoz a kisebbségi közösséghez tartoztak, némelyikük, vagy pedig, vagy akár a többségi népcsoporthoz, vagy többségi közösséghez, akik be is hallották, hogy ilyen bűncselekményeket követnek el. A zsidóságra vonatkozó felmérésünkben elmozdult, az egyensúlyi eltolódást láttunk a tagállamok között. Mondjuk Európa nyugati fele, Franciaország, Belgium esetében itt a legtöbbször szélsőséges muzulmánokat tekintenek elkövetőnek az áldozatok, Kelet-Európában pedig általában hagyományosabban a e, keresztény szélsőségesekről beszélnek. Az gyűlölet bűncselekmény kontextusában fontos, ahogyan már említettem, hogy ne csak az érintett kisebbségekkel foglalkozunk, ők a tényleges áldozatok, akik szenvednek. De ugyanakkor az egész társadalom is megszenvedi ezt, hiszen a szociális kohézió, a szociális befogadás, az inkluzió csökken. Merci beaucoup. Köszönöm szépen eh, Dimitrakopoulos úrnak. Akkor jöhet a következő napi rendi pontunk, ha egyet értenek ezzel. Kedves kollégák, következik tehát a 20-as napi rendi pontunk. A tanács határozata az egyrésztről az Európai Közösség és tagállamai, másrésztről a Costa Rica köztársaság a Szalvadori köztársaság, a Guatemalai köztársaság, a Hondurasi köztársaság, a Nikaraguai köztársaság és a Panamai köztársaság közötti politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megalapodásnak 49. cikke harmadik bekezdése tekintetében. Renáta Weber az előadója a témának. Köszönöm elnök asszony a szót. A helyzetről már beszámoltunk egyszer, illetve arról, hogy mik a szándékaink ezzel a jelentéssel, úgyhogy nem szeretnék most erre ismételten teljes körülön visszatérni. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy a közép-amerikai partnereink és barátaink már több mint tíz éve várják, hogy hatályba lépjen ez a megállapodás. Eljött az alkalomra, a libe csak azért a cikkét felelős, amely az illegális migránsok újra befogadásával foglalkozik, de ezt mindenképpen be kell venni a politikai dialógusról, együttműködésről szóló minden egyes egyezménybe. Úgyhogy javaslatom a jelentés kapcsán az, hogy jóváhagyásunkkal fémjelezzük, és remélem nem lesz módosító indítvány, ezen kívül biztos vagyok benne, hogy ha minél előbb szavazunk a libében, illetve a plenárison, a mandátum lejárta előtt, annál jobb, mert tényleg nagyon fontos, hogy ez az egyezmény hatályba lépjen. Köszönöm szépen! Elnök, azt hiszem megérkezett a bizottság a jelentés kapcsán. Parancsoljon Schulting úr! Igen, elnézést, még nincs itt senki, azt hiszem, hogy pont ódban vannak, de de, úgy gondolom, hogy igen, mondja az elnök asszony. Uh, yes, thank you. Good afternoon. Igen, köszönöm a szót. Jó napot kívánok mindannyiuknak. Valóban Közép-Amerikával nagyon fontos, hogy meg hatályba lépjen ez az egyezmény, 2003-ban már aláírták, azóta többen ratifikálták, több oknál fogva ez többször is visszakerült a parlamenthez, jóváhagyás véget, de a közelmúltban Panamában járt Barózó elnök úr csúcson, és találkozott az ottani vezetőkkel. Ebből a szempontból rendkívül fontos, hogy ö, most már magasabb szintre kerüljenek kapcsolataink, ö, mert a társulási egyezmény miután a tagállamok ratifikálták, kiváltásra kerül, nyilván a folyamat több évbe is telhet, úgyhogy nagyon reméljük, hogy ez gyorsabban és sikeresebben zárul. Köszönöm, elnök. Van-e valaki, aki hozzá kíván szólni ehhez a témához a kollégák közül? Weber asszony, szerencséje van. A titkárságtól kérdezem, mikor szavazunk, mert nem igazán tudom. És mikor szavazunk a plenárison? Elnök. Január 30-a a módosító indítványok beadása, február 12-13 szakbizottsági jóváhagyás, talán a februári második plenárison szavazunk. Szinte biztos. Rendben? Akkor ezt az ülést le is zárhatjuk. Nagyon köszönöm mindannyiuknak.